tekintjük a tegnapi jegyzőkönyvet. Tájékoztatom Önöket, hogy Daniel Verella, Soares Carpeña bemutatták, benyújtották lemondásukat március 10-ével kezdődően, tehát tegnaptól a szabályzat négyes bekezdésére megállapítom, hogy helyüket üres, és tájékoztatom az illetékes nemzeti hatóságot. Innen pedig most akkor a bizottság